tudom, a... on a én des, des négociations. Ich erkläre die am Mai Hölgyeim és uraim, megnyitom az ülésszakot ezennel. A jegyzőkönyvet, valamint a május 9-10-i ülésen elfogadott szövegek rendelkezésre állnak, van-e valakinek ellenvetés ezen szövegekkel kapcsolatosan? Úgy látom nincs, akkor ezennel elfogadtuk a jegyzőkönyvet. Bevre de Brün asszony közölte velem, hogy parlamenti képviselőként lemond mandátumáról május harmadikával kezdődően, és a parlament ezt tudomásul vette, és az, az eljárási szabályzatnak megfelelően tehát szabadnak nyilvánítja az ő mandátumát. Az illetékes román hivatalok is tájékoztattak arról, hogy román naplom asszonyt is helyettesíti egy új román kolléganő, szeretettel üdvözlöm őt, és emlékeztetnék arra, hogy az eljárási szabályzat vonatkozó bekezdése szerint teljes jogú tagként részt vehet az összesülésen, amíg a mandátum vizsgálat nem zárult le, illetve a mandátum nem került elfogadásra, és azzal a feltétellel, hogy az új képviselő írásos nyilatkozatot tesz arról, hogy nincs olyan hivatala vagy posztja, amely összeegyeztetetlen a képviselői mandátumával.